Good morning everyone. You'll have me chairing the committee today. Jó napot kívánok, én fogom az ülést elnökölni. Megkapták a napi rendet időben. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt jóvágyottnak tekintjük így. Tolmácsolás minden nyelven van, kivéve horvát és gél nyelveken, azokon nincs. Ami a delegált és végrehajtott jogi aktusokat illeti. Az előbbiek körében 2018. június 22-én a bizottság egy staff working dokumentumot fogadott el, azon módszertant illetően a majd magas kockázatú harmadik országokat azonosít be, a vonatkozó irányelv, a pénzmosás elleni irány, negyedik irányelv keretében korábban kétszer élt ellenvetéssel a parlament, január 19-én és május 27-én ebben az ügyben a vonat a 9-es pontja alapján, amely meghatározza a magas kockázatú harmadik országokat. E módszertan keretében a bizottság delegált aktusokat fogad el a pénzügyi task force plenáris üléseit követően. Milyen ilyen plenáris ülés június 27 29-ig lesz, aktusokat a nyári szünet előtt még el lehet fogadni ilyen formában, augusztus 15-ig. 2017-ben az Ekonis Libe elnökei Jurova biztos asszonynak levelet küldtek azt kérve, hogy ne fogadjon el delegált jogi aktust a harmadik országok meghatározásában a pénzmosás elleni harc és a terülmös rendszerének finanszírozás elleni harc keretében még a nyári szünet előtt. Ha van a módszertan az kapcsolatos fellep, felvetésük, meg a eh, vonatkozó jogi aktusok időzítésével kapcsolatban június 29-ig tájékoztassák el a titkárságot. Az implementált jogi aktus, illetően 2018. június 20 én a parlament kapott egy bizottsági végrehajtási döntés tervezetet, amely a 2018-as munkaprogramot érintette, illetve az uniós cselekvések és sürgősségi támogatás finanszírozásáról, a belső biztonsági alapkeretében, amely a rendőrség együttműködést szolgáló pénzügyi szolg alap, amely a bűncselekmények elleni fellépést szolgálja. Az alapjogszabály, amely az 514 per 2011-es rendelet meghatározza azokat az általános rendelkezéseket, amelyek a ügy, migrációs, integrációs alap működését és a rendőri együttműködésre vonatkozó finanszírozást szabályért határozza meg a mm, válságmenedzsment és a bűncselekmények elleni harcban implementált jogi aktus fogadását követően minden liber tag megkapja július 29-én a newsletterben a tájékoztatást. Az ellenvetések felvetésének határideje ez év július 10-e. Ha bármelyik képviselőtársam szeretne ellenvetésére élni, kérem a libertitkárságot július 10-éig délig tájékoztassa erről. Most meg szavazás lesz, kérem segítsenek majd, mert hogy először szavaztatok, meglátjuk, hogy megy. Mindenki nézze meg, itt van áll az elektronikus szavazókártyája. A szavazás tárgya az a véleménytervezet, amely a rendelet és a tanács, a, tanács, a parlament és a tanács rendeletéről szól, kulturális javak importja tárgyában, a jelentéstevő Kostas Jonas Akar-e hozzászólni? that No, thank you. Nem, köszönöm. No. no okay. Jó, köszönöm, Kostas. Akkor menjünk, haladjunk a szavazással. 83-as módosra megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 84, megnyitom. Most rendben van? Újra megnyitom a szavazást a 84-es módosítóról. Még egy páran szavaznak, lezárom. Elvetettük. Megyünk tovább. 15-ös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 89-es, kettes székes is megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 90 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 91, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 92. Visszavonták. 16-os kompromisszum jön, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum, megnyitom el a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító, megnyitom. Lezártam. Elvetettük. 105-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 17-es módosító jön. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 106. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 107. Megnyitom Lezárom. Elvetettük. Huszonkettes kompromisszum, megnyitom rá a szabadást. A 108 oka fogyottá válik, hogyha a 18-ast elfogadjuk. 22-esnél tartunk, tehát nyitva a szabadást, most lezárom, elfogadtuk, 121, megnyitom rá a szavazást. Lezártam. Elvetettük. 120-as, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 123, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 122. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 23-as kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 128-as, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 129, megnyitom rá a szabadást. Lezárom. Elvetettük. 24-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 132 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 133 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 134. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 137-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 138. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 26-os kompromisszum. Megnyitom rá a Lezárom a szavazást. Huszonhatosan megint szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 27-esre mehetünk? Huszonhetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 158, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 159-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 160 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 161. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 162. 162-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 163. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 164. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 168. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 176-os módosítóindítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 177-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 178-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 193-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 194-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 195-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 196, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 35-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 204-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 206-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 28-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 207-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 208-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 209, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. 210-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 212-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 213-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 214-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 215, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 216, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 217, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 218. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 219. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Preambulum bekezdések, 29-es módosító, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes számú módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es módosítóindítvány, indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as módosító indítvány, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 6A kompromisszum, a 8. preambulum bekezdés első része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 6B kompromisszum, a 8. preambulum bekezdés második része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 65-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 79-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 220-as módosító indítványról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett gratulálunk az előadónak. So we'll have a two minutes break waiting for... Két perces szünetet tartunk, amíg meg Várjuk Timmermans első alelnök urat, hogy megérkezzen. Okay, so we move to the, to the next um, part of... A rendünk következő szakaszára lépünk tovább. Eszmecserét fogunk tartani az Európai Bizottság első alelnökével, Franz timmermans -a. Üdvözlöm Önt! A mai eszmecsere két témára fog koncentrálni, az egyik a jogállamiság helyzete Lengyelországban, a másik pedig a nemrégi bizottsági javaslat az Európai Unió költségvetésének a védelméről, hogyha általános hiányosságokat tapasztalnak a jogállamiság tekintetében egy tagállamban. Nos tehát a lengyel helyzettel kapcsolatban nemrég találkozott alelnök úr Varsóban Morawiecki miniszterelnök úrral, és a párbeszéd az Európai Bizottság és a lengyel hatóságok között az igazságügy reformjáról folyamatban van. Ezen túlmenően június 26-án, e hét kedden, Simánszki úr, a lengyel európai ügyekért felelős államtitkár az általános ügyek tanácsában képviselte Lengyelországot, és arról tárgyaltak, hogy beindítsák-e a hetedik cikk szerinti eljárást Lengyelország ellen. Először is az ön Véleményét szeretnénk meghallgatni, hogy hogyan haladnak a lengyel hatóságokkal a tárgyalások. Szeretnénk megtudni, hogy a lengyel hatóságok által elfogadott módosítások az igazságügyi rendszerben ön szerint elégségesek-e, illetve mik a következő lépések, amiket az Európai Bizottság kíván tenni a jogállamiság helyzetével kapcsolatban Lengyelországban. A második témával kapcsolatban pedig a költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság tagjait is meghívtuk. Nagyon hamarosan el akarjuk kezdeni el fontos rendelettel kapcsolatos munkát, és ezért érdeklődéssel hallgatjuk, hogy mit mond majd ebben a témában Esa elnök úr. Megadom a szót. What has happened since... Ami történt június 13 óta, ezt szeretném elmondani. A jelenlegi folyamat több mint két évvel ezelőtt indult meg, 2016. januárjában, amikor párbeszédet kezdett az Európai Bizottság a jogállamisági kereten belül. Ezen belül az Európai Bizottság egy véleményt és három jogállamisági ajánlást fogadott el, mielőtt arról döntött december 20-án tavaly, hogy a, a szerződésről szóló hetedik cikk alapján megkezdjük ezt az eljárást. A párbeszéd a lengyel és az Európai Bizottság között különböző szinteken e, folytatódott a párbeszéd. Június 18-án párbeszédet folytattunk Moraviecki miniszterelnök úrral a jogállamiság témájában. Nagyon fontos az, hogy kiterjesztett és konstruktív volt a párbeszéd, és azt köszönöm a lengyel hatóságoknak. Ugyanakkor a párbeszéd ez idáig nem hárította el a, három fő, a hét fő aggáját a bizottságnak. Hadd beszéljek ezekről anélkül, hogy a részletbe bocsátkoznék. Ami a legfelsőbb bíróságot illeti, ez a legsürgetőbb kérdés, hiszen csökkentik a nyugdíjba lépéskorhatárt, illetve módosították a bírókra vonatkozó szabályokat. Július július amerikától számos legfelsőbb bíra, bírónak kell nyugdíjba vonulnia, és nem garantálják azt, hogy a bírók, illetve az elnök úgy tudják folytatni mandátumokat, mint ahogy azt eredetileg előírták. Az új választási eljárás sem megfelelő az európai standardoknak, amelynek értelmében a bírókat társaik választják meg. Ez a, az előírást a miniszter tanácsa is előírta, amit Lengyelország is támogatott. Ezáltal a, átpolitizálják a bíróságot, és kockáztatják a függetlenségét. Az áprilisi-májusi legislatív változtatások nem eh, változtattak ezen. Ezen kívül a Nemzeti Tanács korábbi bíróinak eh, mandatumának eh, megszakítása sem megfelelő. Az általános bírók számára a nyugdíjba vonulás korhatárát, korhatárával sem foglalkoztak. Ezen kívül az igazság ügyminisztertől átadták a Nemzeti Tanácsnak a döntésjogot, viszont továbbra is fennállnak az aggályok, nincsen igazságügyi felülvizsgálat, és nem garantálják az igazságügyi függetlenségét a bíróságoknak, mert átpolitizált az összetételük. Már most arra kényszerültek bírók, hogy nyugdíjban vonuljanak ezen bírók helyzete továbbra sem lett orvosolva. Az új fegyelmi eljárás a bírók tekintetében itt sem hárultak el az aggályok az igazságügyi minisztérium túlzott hatáskörével kapcsolatban. Ami pedig az új fellebbezési eljárást illeti, ezt az eljárást nem szüntették meg sem, pedig nem változtatták meg annak érdekében, hogy fontos aggályokkal tudjanak szembenézni, amelyek a jogi bizonyosság eh, elvét szolgálnák. Nagyon széles körülök a kritériumok, és eh, főként eh, a szociális igazságoságra koncentrálnak, bár másokat a megfogalmazásban. Tudom, hogy a szerződés is szól a szociális igazság ról, de nem lehet ezt a koncepciót arra használni, hogy ez e, jogi alap legyen ahhoz, hogy az elmúlt 20 év bírói döntéseit e, megfelebezzék. A bírói e, elnökök helyzete sem javasult. 70 elnököt bocsátott el a miniszter az 6, meneti, hat hónapos átmeneti időszak alatt bármilyen fajta indok nélkül, és anélkül, hogy ezt felülvizsgáltathatnák. Ezt kihat főként a fellebezési bíróságokra, illetve a regionális bíróságokra. Végezetül pedig, ami az alkotmányos bíróságot illeti, a 2006-os döntéseket nyilvánosságra hozták, de csak azokat, amelyek nem voltak összeegyezhetőek a joggal az ajánlott fellépések egyikét sem valósították meg az alkotmánybíróság esetében a lengyel hatóságok. A bizottságot azzal vádolták, idézem, hogy tényszerű hibákat és félrevezető elemzéseket végzett. Az Európai Parlament előtt szeretném elmondani azt, hogy számos európai nemzetközi szervezetet vontunk ebbe be, a Velencei Bizottságot és amely elmondta, hogy az ENSZ jelentéstevő, amely a bírók függetlenségével foglalkozik, illetve az Európai Bírósági Tanács is hasonlóképpen vélekedett. A hetes cikk értelmében az általános tanácsában kedden megtörtént a meghallgatás Lengyelország esetében, több mint három órán át tartott. A lengyel hatóságoknak a tagállami delegációk a hétfő aggája kapcsolatban nagyon pontos kérdéseket tettek fel. A lengyel hatóságoknak volt rengeteg ideje időbeli korlátozás nélkül arra, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket. A bolgár elnökség arra jutott, hogy az általános ügyek tanácsának kell döntenie a következő ülésén az elkövetkező lépésekről. Ugyanakkor nincs ok arra, hogy a bizottság az álláspontját megváltoztassa. Hadd szögezzem le, továbbra is uh, szisztematikus veszélye fenn a jogállamiság tekintetében. Úgy véljük, hogy további lépésre lenne szükség a lengyel fél részéről. Nem kaptunk jelzést a lengyel hatóságok tól arra vonatkozólag, hogy további lépéseket kívánnak tenni, sem pedig kedden, sem pedig azóta, de a bizottság továbbra is eltökélt annak irányába, hogy folytassa munkát ebbe az irányba, hogy a párbeszéden keresztül találja meg a megoldást, a párbeszédet akarjuk használni, nyitottak vagyunk a párbeszéd előtt. Különösképpen kell koncentrálni minden intézkedés kombinált erőfeszítésére. A fő cél eh, a bizottság számára, hogy beindítsa a hetes cikket, az az volt, hogy kumulatív hatása van a különböző elemeinek a reformoknak, és ezt nagymértékben korlátozza az igazságszolgáltatást, illetve a hatalmi ágak szétválasztását. A közös jellemzői ezeknek a reformoknak az az, hogy beavatkozhatnak most már az igazságügyi rendszer munkájába az Alkotmánybíróság, a legfelsőbb bíróság, az általános bíróság, illetve a Nemzeti Tanács, Nemzeti Igazságszolgáltató Tanács munkájába. A kényszerített nyugdíjba lépés július 3-ától legfelsőbb bírók esetében. Ennek tekintetében a bizottság tudja, hogy sürgős felépésre van szükség, és nem fogja elmulasztani a bizottság, hogy ezt megtegye. Végezetül hadd köszönjem meg az Európai Parlamentnek, és különösképpen ezen szabizottság tagjainak azt, hogy folyamatosan foglalkoznak a jogállamiság kérésével EU-ban, és támogatják a bizottság munkáját Lengyelország tekintetében. Hadd hasonlózzam azt, hogy az Európai Bizottság nem vitatja el azt a jogot a lengyel hatóságtól, hogy megreformálják az igazságszolgáltatás rendszerét. De ennek során nagyon fontos az, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége ne sérüljön. Az is nagyon fontos, hogy a hatalmi ágak szétválasztása megmaradjon. Az is nagyon fontos, hogy ezáltal be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés tartalmaz. Egy olyan szerződés, amelyet aláírt és ratifikált Lengyelország, és ezért kötelező érvényű Lengyelország számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr. És most minden egyes frakcióból hozzászólókat gyűjtök össze. A jelentkezés sorrendjében Mike Michael Bóni az első. Lengyelül fog beszélni, Tisztelt alelnök úr, hölgyeim és uraim! Örülök annak, hogy meghallgatást szerveztek a tanácsban kedden a hetes cikk szerinti eljárásról, bár az eredményét ugye még várjuk. A lengyel kormány magyarázatai arra vonatkozólag, hogy miért függesztették fel a, a a fel, legfősebb bíróság elnökének felfüggesztését. Elfogadhatatlan. Azt mondják, hogy a halálok is lehet, lehet mások is. Hát ez nem elfogadható. Tehát a lengyel kormány vissza kell térni a jogállamiság útjára, ez az alapcél. Ám a jó akarat egyáltalán nem látható ez irányban a lengyel kormány részéről. Felvetendő a kérdés, tehát mit lehet tenni? Mi a következő lépés, hogyha a legfelsőbb bíróságon vonatkozó jogszabály életbe lép? Lengyelországban az EU párti emberek tüntetnek az utcán, és azt kiáltják, az EU ne hagyjon maga, magára bennünket. Az Európai Bírósághoz fordulva be lehetne fegyeszteni, fogyasztani ezt a jogszabályt. Azért a fontos, mert a legfelsőbb bíróság az utolsó bástyája Lengyelországban a bírói függetlenségnek. Lengyelország olyan, mint, olyan lesz, mint Moldávia? ahol a kisinaui választások eredményét törölte a bíróság annak idején? És elutasították? Ez volna a példa? Hát ez fog történni, ez történt Lengyelországban is. Ha olyan bíróságok működnek, amelyeknek megszüntetik a függetlenségét, és teljesen elvetik a politikusoknak, akkor, politikusoknak őket, akkor ez lesz az eredmény. Lengyelországban az a cél, hogy demokratikus győzelmet arassunk a PIS párt kormánya ellen. Azt szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól, hogy valóban legyen őrzője azoknak az értékeknek, amelyek az európai szerződésekben vannak lefektetve. A tegnapi döntés után ön, Timmermans úr, bír azokkal az eszközökkel, amelyekkel fel lehet lépni a lengyel kormány ellen, en cél érdekében. Köszönöm, Mihály, most Weidenhölzer úr, a szociális frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni alelnök úr ezt a magyarázatot, a helyzet leírását, és figyelemmel kísértük az értékelését is. Szerintem ez nem Lengyelország elleni lépés, ezt fontos el is megismételnünk. Lengyelország nagyon sokunk számára példaértékű volt a hatalmi ágok megosztása tekintetében. Sokáig Lengyelország a jogállamiságnak egyik bástyaja volt. És arra azt reméljük, hogy vissza lehet terel, vissza lehet segíteni erre az útra Lengyelországot. Tehát nem Lengyelországról szól ez a vita, hanem az európai értékek feletti aggájainkról, arról, hogy elvész valami nagyon fontos az európai demokrácia képéből. Az pozitív, hogy a tanács szintjén foglalkoznak ezzel a kérdéssel most, és azt várjuk, várjuk a következő lépéseket és a konklúziókat. Ám az idő, az óra ketyeg, és vesz, időt vesztünk. Tehát az, hogy felolvassuk a szöveget és várjuk, hogy mi lesz, az nem oldja meg a problémát. Az alelnök úr a beszéde végén azt mondta, hogy sürgős intézkedéseket is tervez a legfelsőbb bíróság ügyében. Az a kérdésem, pontosan mit jelentenek ezek a sürgős lépések? Azt jelenti, hogy az Európai Bírósághoz fordulunk, fordulnak, vagy nem? Tehát voltak éppen mi ez a sürgős intézkedés, amelyet kilátásba helyezett, vagy amelyre utalt. Köszönöm, József. Jurek úr a konzervatív frakció nevében a következő Köszönöm szépen! Néhány dolgot azért emlékezőnkbe kell idéznünk. Egyrészt a hatalmi megosztását és fogalmát és az Európai Uniós szerződéseket. Az elnök úr helyesen utalt az utóbbira, amely meghatározza a bizottság hatáskörét, a tanács elé került ez ügy, most a bizottságnak ki kell várni a tanács döntését. Nem látom, miért ennek az ülésnek most itt. A tanács képviselő is itt kéne legyen, a, a tanácssal kéne egyeztetnünk jelenleg, vagy ha Timmermans úr a konklúziókat akar bemutatni most, akkor meg kellett volna hívja Kondrát Simanszki urat, vagy más a lengyel kormány képviselőjét, hogy ők is el tudják mondani az érveiket, miért hozták meg azokat a döntéseket, melyeket meghoztak kép azért, mert összefüggésében nem mindegyik vád áll meg, amelyet a lengyel kormányal szemben felhoztak. Persze lehet idézni a Velencei Bizottságot, de akár a Velencei Bizottsága egyet nem értőket is meg kéne hallgatni. A Velencei Bizottságnak van persze létjoga, de a Velencei Bizottság mondta ki éppen azt, hogy olyan szervezetek, mint a bírósági tanács Lengyelországban a KRS, amely a legmagasabb ilyen intézmény, részben bírósági, bírókból, részben parlamenti képviselőkből kell, hogy álljon. Ellenkezősben a demokráciát fenyegeti veszély. A Nemzeti Bírósági Tanács nem lehet állam az államban, hanem be kell illeszkedjen az állam szervezetében. Tehát, hogyha szelektívben kiválogatunk egyes döntéseket, és nem és kiragadjuk ezeket összefüggéségből. Persze akkor akkor, akkor nem kapunk, tíz, képet kapunk, ezért kell meghallgatni az ellenvéleményeket is. Timmermans úr többször ígérte, hogy az alapjogokról, emberi jogokról, demokráciáról Európában egy vitát szervezünk. De hát egy dolog újra és újra ugyanaz lesz, mindig Lengyelországról beszélnek. Mi vagyunk a leg, egyik legnagyobb ország az EU-ban. Nézzék meg Franciaországot. Ott újabb pénzügyi válság van. Nem az első. Meg a, a Francia Mitterrand alatti Manueli ügy óta azt halljuk, hogy a kormányzat legmagasabb szintjei érintettek külföldi pénzek elfogadásában meg. Tehát ha ezek nem érdeklik önöket, akkor mérdekli őket, hogy folyton Lengyelország. Megígérték, hogy beszélnek az európai ügyekről, de folyton Lengyelország a téma. Példa ez arra, hogy kettős mércével ö, ö, működnek a politika ez, amit képviselnek maguk. Uh, Kérem, mindenki tartsa be az idejét, mert a saját kollégáitól veszi az időt. Következő Inetfeld asszony. Szofi, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony, szerintem kollégám hozzászólása éppen bemutatta, hogy mi a probléma voltak éppen. Az, hogy egyszerűen nem fogadják el senkitől a véleményeket, csak azoktól, akik megerősítik az ő teendőiket. Szektáriánus, ez inkább mint politikai. Olyan sok független intézmény mutatott rá, hogy probléma van a bíróság függetlenségében Nyilországban. Maguk azonban ezt nem hallgatják meg, mert nem passzol az önök terveibe. Nem csak a bíróságokról van itt szó, már többször elmondtam a biztos bizottságnak, hanem az, hogy a civil szervezetek tere levegőjét elveszik, a női jogok, az, hogy az oktatási rendszerre és az egyetemekre politikai nyomást gyakorolnak, a szólásszabadságról van szó. A teljes összefüggését kell látni ennek, a társadalom összefüggéseit, nem csak a bíróságokat magukban, és jól látható, hova vezet ez, ha Magyarországra nézünk. A Lengyelországra vonatkozó konklúziói szerintem pontosak, alelnök úr, és hát meglehetősen negatív eredményt mutat a lengyel helyzet. A kérdés az, hogy cselekszik-e? Harmadik, július 3 előtt bírósághoz fordulnak-e, vagy sem, mielőtt ez a jogszabály életbe lép Lengyelországban? Másik kérdésem fellépnek a többi területeken is, amiket említettem, és Magyarország esetében lépnek-e. Most szavaztunk egy kérdésben, Magyarország, a magyar kormány semmivel sem jobb, mint a lengyel kormány. Itt nem magyarokról beszélünk, meg a lengyelekről általában, hanem a kormányokról. Még két kérdés a végén. Mi az oka annak, hogy a bizottság eddig habozott? és nem fordult bírósághoz. Juncker úr teljes támogatását élvezi ez a gondolat? A bírósághoz való fordulás? És nagyon-nagyon remélem, hogy ezen az őszön a bizottság az asztalra tesz egy tervezetet egy átfogó mechanizmusra, amely a demokráciát, a jogállamiságot, alapjogokat hivatott védeni, ahogy az Európai Parlament is javasolta. És hogy ne azt a peer review-szerű hát eléggé súlytalan eszközt vezessék be, ami a tanácsban működik, hanem egy komoly rendszer vezessünk be, hogy elkerüljük az ilyen helyzeteket a jövőben. Köszönöm szépen. Judith Sargentini, aztán a Barbara Spinelli kapnak szót, utána pedig az elnök úr. Gyors lehetek, köszönöm elnök asszony, mert Boni, Intfeld és néhány más kolléga is a legtöbb dolgot, amit én is szerettem volna, már elmondta. Ideje az Európai Parlamentnek felhasználni a lehetőségeit, ne várjuk meg az Európai Tanács ide ö, átmenti jelentését, hanem a saját lépéseinket tegyük meg. Szerintem ebben a stádiumban tudnánk segíteni ezzel az Európai Bizottságnak és a biztos úrnak a lengyel kormányával tárgyalásaiban. A hét, hetedik cikkelyes eljárást jelen pillanatban jegeltük, de Két dolgot tehetünk, az egyik, nem várjuk meg a tanácsot, hanem egy jelentést fogadunk el. Nagyra értékelem, hogy a tanács tartott ekedden vitát, de hogyha a következő általános ügyek tanácsa ülést meg kell, hogy várjuk, hogy a következő lépést megtegyék, az lehetséges, hogy megint csak egy beszélgetés lesz egy PowerPoint prezentációval, ahol majd a tagállamoknak elmagyarázzák a lengyelek, hogy hogyan értették félre a lengyel jogszabályokat, akkor nem gondolom, hogy ezzel tovább távolabbra jutunk. Úgyhogy arra bátorítanám a kollégákat, hogy ezt a félidős jelentést készítsük el, ezzel talán tovább tudnánk köszönözni Lengyelországot. Nagyra értékelem, hogy az Európai Bizottság struktúráltan működik, de, de még mindig óriási korlátok vannak előttük a témában, ahogy Intfeld asszony is mondta, sokkal több mindenről van szó. A civil társadalom befagyasztásáról, a médiáról, a nőkre gyakorolt hatásokról, a környezetre gyakorolt hatásokról is szó van. Nagyon súlyos a helyzet. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, a Barbara. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Timmermans alelnök úrnak csatáért, amibe belement. Fontos, hogy egy sor nemzetközi szervezet is támogatja ebben a munkájában. A Velencei Bizottság például, ha jól emlékszem, tegnap olvastam a jelentésüket, támogatja azt, hogy a jelenlegi politikai felügyeleti rendszer, ami felügyeli a az igazságügyi rendszert Lengyelországban szerintük rosszabb, mint a szovjet rendszer volt. Ezt mondja a Velencei Bizottság. A Bározó volt elnök úrral ellentétben én nem gondolom azt, hogy a hetedik cikk egy olyan opció, amit nem szabad használni. Szerintem a hetes cikk szerinti eljárás beindítása sikerre járhatna, mert megerősíteni azt, hogy itt valóban rendszer szintű kockázatról van szó. De meg kell nyernünk ezt a csatát. Különben az egész Európai Unió azt kockáztatja, hogy hitelét veszti. Ezért támogatom azt, amit Sargentini asszony mondott. Ezen kívül szeretném mm, megkérdezni az alelnök urat, hogy a külügyi tanácsból milyen benyomásai alakultak ki annak kapcsán, hogy a hetes cikk egyes bekezdésével kapcsolatban megállapodásra tudnak-e jutni majd Ausztria, Szlovénia, Olaszország. Úgy gondolom, hogy az ő támogatások nélkül a háromnegyedes többséget nem sikerül majd elérni, és lehetséges, hogy ezzel a döntést tovább halasztják. És még egy kérdésem volna, Sophie Intfeld is feltette ezt a kérdést előttem. Nem kellene a, az Európai Bíróságtól egy olyan határozatot kapnunk, ami befagyaszthatná a július harmadikán, július harmadikáig az elfogadott igazságügyi reforma kapcsolatos tört, törvényeket, reformokat Lengyelországban. És addig nem tudnának tovább lépni, amíg az Európai Bizottságnak a jogsértési eljárása be nem indulna. Zárnám felszólalásomat azzal, hogy ebben a csatában szerintem nyernünk kell. Mert nem csak az igazságügy függetlenségéről beszélünk. Nem akarom a Szofi által említett pontokat én is elismételni, de azt gondolom, hogy ezek épp olyan fontosak. A nők jogai, a sajtó szabadsága. És végül azt szeretném, hogyha mi együtt felmérnénk Magyarország és Lengyelország helyzetét együtt épp elég nehéz egy országgal megbirkózni, kettővel talán hasznosabb lenne, jobb lenne, hogyha együtt foglalkoznánk a két országgal. Köszönöm, Barbara, a lelnök úr, a szó. Köszönöm szépen. Egy nagyon általános megjegyzéssel kezdeném, miután meghallgattam önöket. A lengyel társadalom és intézményeinek a helyzete, formája csak akkor csak a lengyelek által változtatható meg ezt. Külső intézmények, mi, önök nem tehetik meg. A lengyeleknek a kezében van a lehetőség arra, hogy formálják társadalmukat, senki más ezt nem tudja meg, és nem is teheti meg. Lengyelország, amikor csatlakozott az EU-hoz, aláírt és ratifikált egy szerződést, amiben jogok és kötelezettségek is szerepeltek. Ma a szerződésből közvetlenül származó kötelezettségekről beszélünk, amit a lengyel parlament aláírt és ratifikált. Úgyhogy ha arról akarnak beszélni, hogy milyen fejlemények történnek a lengyel társadalomban, az rendben van, de az én feladatom itt ma az, hogy a szerződésben szereplő kötelezettségeket vizsgáljam meg, azokat, amelyek a kettes cikkből származnak, és amelyek ugyanakkor a jogállamiságra vonatkoznak. Más problémákat is felvetettek, amiket szeretnének megvitatni, de számomra nem ezek a kérdés ma. Ma számomra a kérdés a jogállamiság és azok a problémák, amiket ennek a rendszer szintű fenyegetésében láthatunk. A bizottság fel fog-e lépni a legfelsőbb bírósággal kapcsolatban, ezt többen megkérdezték, az Európai Bizottságnak egy sor eszköze van az eszköztárában, amit használhat. A teljes eljárás, a hetedik cikk és a jogállamisági eljárás mindennek a része. Aztán van a jogsértési eljárás eszköze is. Az Európai Bizottság dönt arról, hogy egyik vagy másik eszközt fel akarja használni, hogyha igen, akkor ezzel kapcsolatban egy tájékoztató levelet küldünk a lengyel hatóságoknak, hogy ezt meg fogjuk-e tenni ebben az esetben, ezt majd mi fogjuk eldönteni, meg fog születni ez a döntés akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy elérkezett rá a pillanat. Eddig még nem történt meg ez a döntés, és nem tudom, hogy sor fog-e kerülni erre a döntésre. Ez majd a jövő zenéje lesz. Azonban látom, hogy sürgős a helyzet, hiszen július harmadika közeleg. Nehéz számomra a helyzet, hiszen az önök szakbizottsága hívott meg engem, hogy eljöjjek, és beszéljek erről a témáról. Nem én kértem önöket. Tehát önök döntöttek úgy, hogy engem hívnak meg ma, hogy beszéljünk erről a témáról. Jurek úr és én már nagyon sokszor végigjátszottuk ezt, ismerős, ami most zajlik. A helyzetről beszélünk. De az, hogy és mi van még ezzel és amazzal a témával, ez nem fog tudni elterelni engem az orom előtt álló fő problémáról, mely szerint azt kell ellenőriznem, hogy egy tagállam megfelele az Európai Uniós szabályoknak. Ha látják, hogy Például Németország ellen mennyi jogsértési eljárás zajlik? Rengeteg. Nem arról van szó, hogy egyetlen tagállamot pécéztünk volna ki. Itt is nagyon konkrét dolgokról beszélünk, Európai Uniós jogsértésekről. Magyarország kérdését is felvetették. Tudják, hogy Magyarországgal kapcsolatban az Európai Bizottság egy sor jogsértési eljárást indított be különböző célokkal, mert azt gondoljuk, hogy bizonyos területeken Magyarország nem felel meg az EU-s követelményeknek. És most ezzel kapcsolatban az Európai Parlament döntéseket hoz, hogyha úgy gondoljuk, hogy olyan határozatot hoz a magyar parlament, ami nincs összhangban az Európai Unió szabályokkal, akkor az Európai Bizottság újabb eszközöket fog bevetni a saját értékítélte alapján. Tisztességtelen lenne azt mondani a biztosnak, vagy a bizottságnak, hogy hezitálnak, vonakodnának a hetes cikk szerinti eljárás beindításában. Szerintem erről nincs szó. És ha már egyszer feltették a kérdést, média jelentésekben is láttam, hogy Juncker úr és én ugyanazt az álláspontot foglaljuk el a kezdetektől fogva, ezen túlmenően el kell mondanom azt, hogy a teljes biztosi kollégium támogatja azokat a lépéseket, amiket eddig tettünk mi a benyomásom a tanács véleményéről, a tanácsbeli helyzetről. Nos, ami tetszett a tanácsülésen az az, hogy mindenkinek volt lehetősége elmélyülten vizsgálni ezeket a problémákat. A lengyel hatóságok egy óra 10 percben mutatták be az álláspontjukat PowerPoint prezentáciával, óriási részletességgel. A tanács nagyon odafigyeltek, és ezután pontos, világos kérdéseket tettek fel azon problémákkal kapcsolatban, amiket én is említettem, és a lengyel hatóságoknak megint csak korlátlan idejük volt megválaszolni ezeket a kérdéseket. Most a tagállamokon és a tanácson múlik, hogy ebből levonják a következtetéseket. Ez az eljárásnak egy fontos eleme. Első alkalommal használjuk ezt a lehetőséget, de szerintem nagyon sok érdeme van, mert a lengyelek legalább elmondhatják azt, hogy igen, Megvolt a lehetőségünk arra, hogy részletesen elmondjuk, mi az álláspontunk, és a tagállamok ebből levonhatják a saját következtetéseiket. Ez azt is jelenti, hogy most már nem az Európai Bizottság és Lengyelország közötti kérdésről van szó, hanem az Európai Bizottság, Európai Tanács, Parlament és Lengyelország kérdéséről. Most már mind a három Európai Uniós intézmény részt vesz a párbeszédben. Komikussá kezd válni, hogy még mindig egy ember által vezényelt műveletnek tekintik ezt, valaki, aki a karrierja miatt piszkálja Lengyelországot. A parlamentben is, az Európai Parlamentben is azt látom, hogy óriási többség támogatja a bizottság fellépéseit, a tanácsban is azt látom, hogy nagyon bevonódtak a folyamatba, és egy sor nemzetközi intézménynek ugyanez a szándéka. Őszintén ezek mind egyet értenek. Mind ugyanazt az álláspontot képviselik, és ugyanabba az irányba próbálnak lépni. Most a lengyel kormányon a sor, hogy hajlandóságot mutassanak az asztalon lévő problémák néhányának a megoldására. Nyilván nem értünk mindenben egyet, nem ezt mondom. De azt mondom, hogy lépéseket kell tenni. Még akkor is, hogyha nem értünk egyet mindenben. Mondhatjuk azt, hogy már ne legyen a jogállamiságnak rendszer szintű kockázata. Ezen intézkedéseknek az összefogott hatását vizsgáljuk, és ez a problematikus. Köszönöm szépen. Most Barbara Kudricka következik, utána pedig azokat a képviselőket kérjük meg, hogy beszélnek a 206-os cikk 3-as pontja alapján, akik nem tagjai ennek a szabadságnak. Köszönöm a szót, lengyelül fogok beszélni. Tisztelt elnök úr, 10 perccel ezelőtt az Európai Bíróság egy képviselője közreadott egy döntést, amelyből az látható, hogy az európai elfogadási parancs nem felhasználható, nem elhalasztható akkor, hogyha azok a bíróságok, amelyek részt vesznek eh, az ügyben, azokat, azok esetben fennáll annak a lehetőség, hogy nem függetlenek, vagy elfogultak esetlegesen hogyha felmerül tehát a kételj a bírósággal szemben. Szerintem ez nagyon fontos döntés, mert ez azt mutatja, hogyha a lengyel igazságszolgáltatás nem ö, forgatja vissza ezeket a káros reformokat, akkor elszigetelődik, és minden határokon átnyúló esetben a lengyel állampolgárok hátrányba kerülnek. Második dolog, a politikai akarat hiánya az, ami akadályozza a jogállamiság visszaállítását Lengyelországban. Tegnap azt láthattuk, hogy akár egy nap is elég lehet ahhoz, hogy a lengyel alsóház összeálljon. És aztán bejelenti az elnökség, hogy mekkora sikere volt ez a lengyel kormánynak. Egy nap kellett ehhez, egy nap elég volt, hogy megváltoztassák az alkotmányt minimális vita nélkül. És ez természetesen azért van, mert a parlamenti többség úgy így van kialakítva Lengyelországban. Tehát kérem, hogy ne féljenek elkezdeni, ne féljék azt a szabálysértési eljárást a bíróság elé vinni. Ez lenne az én üzenetem, de kérdezném öntől azt is, hogy milyen fajta megoldást lát az Európai Bizottság, milyen fajta megoldásokkal lehetne a jogállamiságot javítani a következő pénzügyi periódusban. Ugyanis kaptunk, vagy van egy dokument tervezet, egy rendelet tervezet, ami köröz közöttünk, és kíváncsi vagyok arra, milyen fajta eljárást lehetne alkalmazni a következő pénzügyi kereten belül. Köszönöm szépen, Kárszki úr a következő. Köszönöm szépen a szót. Úgy tűnik, hogy nincs egyfajta együttértés itt. Úgy értem, én póttag vagyok, nem a 200 valahányas cikk alapján beszélek, de mégis beszélhetek, köszönöm. Én alelnök úr, meghallgattam az ön beszédét, és úgy tűnik, hogy mintha egy amerikai skifi vigyátékba csöppentünk volna, és a marslakok támadnának mindenre lőnek a marslakók, ami mozog, és valaki egy hangszórón azt kiabálja nekünk, hogy ne féljetek, jót akarunk nektek. Szerintem pont ilyen helyzetben vagyunk most is. Sokat beszélt az egyenlő bánásmódról. Hát akkor hadd kérdezzek valamit. Mikor fognak a bizottságban arról beszélni, hogy hetes cikk alapján eljárást indítanak Németország ellen. Az igazságügyminiszter ügye miatt federális szinten, vagy Spanyolország esetében is mikor indítják be ezt a cikket, hiszen itt is hasonló módon választják meg a Nemzeti Igazságszolgálat Tanács taná- tagjait, mint nálunk. ha ez nem történik meg, akkor az lesz ha az megtörténne, akkor éreznék úgy, hogy kiegyensúlyozottak ezek az eljárások, és egyformáján alkalmazzák egyértelmű kritériumok alapján. amennyiben különleges helyzetekről beszél. Hogyha a perekben nem a jog alapján jártak el. Nem tudom, hogy a férvárról veszi -e az emberi jogokat, vagy sem. Szerintem ez az alapja az Európai Uniónak. Ez az egyik alapvető jog, amit leszoktattak az európai szerződésekben is. Hadd emlékeztessem ment ezért arra, hogy egyforma szabályokat kell alkalmazni mindenkire szisztematikusnak kell lennünk, illetve egyfajta katalógusra lenne szükség, ahol össze lehetne hasonlítani, hogy milyen fajta lépéseket tettek, és szisztematikus megközelítést kell, függetlenül attól, hogy a kormányt Merkel asszony vagy Moraviec vezeti. Ön annyira ragaszkodik a hetes cikkhez, lemondana akkor, hogyha nem vezet semmire se ez a hetes cikk? Köszönöm szépen a szót. Két-három megjegyzésem lenne. Először is, hogy megelőzzem azokat az érveket, amelyeket az imént hallottunk. El lehet mondani azt, hogy egy intézménynek ugyanolyan státusza van, mint a másik országban, és ugyanúgy kell ezt értelmezni. Ez az alkotmányos rendszertől is függ. A brit rendszert nézve ez más, de hogyha itt esetjogról van szó, szóval akkor a parlament szerepe más, és a jogi kultúra teszi ezt demokratikussá és liberálisá. De ha megnézzük ezt egy más kultúrában, akkor más lenne az értelmes. Ez az egyik dolog. Nem lehet terén, amikor az alkotmányos rendszereket vizsgáljuk. A bizottság és Timmermans biztos urat köszönet életi a munkájukért. Egyetettek önnel, hogy mielőtt még bármilyen döntés születne az egyes testületektől, bizottságtól, a tanástól, egy dolog van, ami fontos, ez az átláthatóság, az, hogy tudatában legyünk a helyzetnek. Tehát itt van még egy nehéz kérdés is. Nekem nagyon tetszik az, hogy nagyon fókuszál Lengyelországra, a bizottság. Magyarország esetében ez nem így van szerintem. Nagyon nehéz esetekről van ott is szó. De nézzük például, hogy milyen es volt Máltában, Szlovéniában, meggyilkoltak újságírókat, vagy a román helyzet. A bizottság nem foglalkozik ezekkel, és ez rossz. Én nem azt mondom, hogy a hetes cikket kéne beindítani, de legalább foglalkozni kellene ezzel, ki kellene fejezni az aggályokat. Ez diszkriminatív jellegű, és ez nem járul hozzá ahhoz, hogy ezt a folyamatot tiszteletben tartsák. Szerintem ezt is figyelembe kell venni. Főként azt, ami Romániában történik, illetve a két újságíró meggyilkolását is figyelembe kell venni az eddig nem látott dolog volt Európában. A jogállamiság és a szankciók, a pénzügyi szankciók. Hogyan képzelik ezt el? Mert ez kicsit aggaszt engem. Hogyha megnézzük az MFF javaslatot most, ott van Magyarország és Lengyelország 20, 23 kal Nem teljesen átláthatók ezek a kritériumok, a kohéziós alapokat 45%-kal csökkentették. Tehát, hogyha már bizonyos módon szankcionálnak országokat, akkor is ezt nem mondják ki. Jó lenne, hogyha jogállamisági eljárást fejlesztenék ki az alapok esetében, és így legalább el lehetne osztatni ezeket a plegykákat, híreszteléseket. Most Eszke asszony, majd Hokur. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon sajnálom, hogy a mai Lengyelországról szóló vitában nincs a lengyel kormány képviselő jelen. Mert szerintem ez nem elfogadható és egy oldalú ugye vita. Aztán az egyik téma a mai vita során az Európai Bizottság döntése a jövő a következő pénzügyi keretre vonatkozóan. Én, mint a Költségvetési Elnőrzési Bizottság tagja, szerint nem értek itt azzal, hogy az Európai Bizottság tagja a saját hatáskörén kívül eső témáról beszél. Csak a lengyel, a lengyel nép fizeti meg a számlát, hogyha az Európai Bizottság vádaskodása miatt pénzügyi következmények adódnak. Többen felvetették az aggályokat ezzel kapcsolatban, és a lengyel ellenzék tagjai agitálnak, félelmet keltenek a lengyel nép körében, miszerint pénzügyi büntetéseket rónak ki majd Lengyelországra. Például egy politikus azt mondta, hogy ha a nyer a mi pártunk, akkor, akkor befagyasztják a pénzeket. Ha viszont a, a polgári platform nyer, akkor a pénz beindul Lengyelországban. Hát égetően fontosnak tartom a kérdést. Vajon milyen alkut kötött az Európai Bizottság és a lengyel ellenzék, hogy visszatérjenek a pénzek, hogyha úgymond a megfelelő párt nyer majd a lengyel választásokon? Ez elfogadhatatlan. Aztán vannak egészen már más kizofrén érvek, amiket használnak ebben az érben. Lengyelország igenis a jogállamiság alapján áll, a kormányt demokratikusan választották meg, hatalmas támogatást élvez. Biztos úr, önök folyamatosan azzal érvelnek, hogy Lengyelország nem tartja be az európai értékeket. Nem, nem ez van önök a saját baloldali eh, világnézetüket akarják rákényszeríteni Lengyelországra. Mert a lengyel jobboldali kormány nem az ínyükre való. Ám a lengyelek átlátnak a szitán, és az Európai Bíróság, Bizottságról véleményt alkotnak maguknak, magukról is. Hokúr úr, Visnyevszka asszony, úr, és aztán zárjuk a hozzászólistát. Köszönöm szépen! Hadd kezdjem én is egy rövid megjegyzéssel. Michel Boni érzelemmel, érzelemektől fűtett hozzászólása után. Ugye arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ne hagyja magára Lengyelországot. Hát hadd hangsúlyozzam, hogy a kommunizmus idején, a total, a, az elnyomó rezsim idején Boni úrt a kommunista rezsimmel kollaborált titkos kollaboránsa volt. Ennyit az ő hitelességéről. Európa fel kell ébredjen. Lengyelországnak és Európának kölcsönösen szüksége van egymásra. A hetes cikk bevezetése az atombomba opció, és kik azok a lengyel képviselők, akik azt, azért könyörödnek, hogy az atombombát ledobják Lengyelországra? Hát kik ezek? Úgy néz ki ez, mint egy magánháború. Timmermans alelnök és Lengyelország magánháborúja. A lengyel nemzet, a lengyel nemzet az, amely követelte, könyörgött a bírósági reformért. Mert meg van győződve a lengyel nép arról, hogy így ez a jó út, és a, nem lehet befolyásolni a bíróság működését. Van egy régi római elv, et altera pars, mindig hallgassák meg a másik felet is. De maguk ugyan beszélnek a lengyel kormányhoz, de nem hallgatják meg. Abszolút az ellenzékre támaszkodnak maguk, az arra ellenzékre, amely Lengyelországban elvesztette hitelét. A mostani lengyel kormányt demokratikusan választották meg, hatalmas támogatást élvez, és a lengyel emberek szívesen eljönnek ide a parlamentbe, és személyesen elmondják önnek, mit gondolnak a lengyel bíróságokról és igazságszolgáltatásról. Vonatokkal jönnek majd ide Brüsszelbe, és beszéljen velük, legyen szíves majd, hallgassa meg a véleményüket. nem enged, elnök. E a bizottságban különleges engedéllyel kapott engedélyt, hogy felszólaljon, ám be kell tartsa a hozzászólási időt. Bonnie úr, röviden reflektált, mert személyesen érintett, parancsoljon. Lengyelül fog beszélni. Hogy kérjem, hogy kérjem fel a PISZ kollégákat, hogy ne szakítsanak félbe. Én a szolidaritásban küzdöttem a 80-as években végig. 1986-ban megzsaroltak és megfenyegettek azzal, hogy gyerekemet elveszik tőlem, ezért együtt aláírtam egy együttműködési nyilatkozatot, de soha nem tettem semmit. Ezt a független Gyarországban hivatalosan bevallottam, történészek kutatták a dokumentációt, soha nem hangzott el semmiféle vád ellenem. Igen, megszenvedtem ennek a következményeit, de semmi olyat nem tettem, amit meg kéne bánnom. És azt, hogy felvetik ebben a vitában ezt, az botrányos és felháborító. Lengyelországot évtizedek át szolgáltam, ha valaki vádat akar emelni ellenem, akkor, amikor megfélemlítettek, a gyermekemmel fenyegettek, és aláírtam ezt a papírt, ha ezzel vádolnak, akkor képzeljék el, milyen volt 30 évvel ezelőtt. Nem, fogod, nem tudom elfogadni ezeket a vádakat. Mrs. Vizsnyevska, you have one minute. Egy percet kap, azért, mert az elnök úrnak is akarok szót adni, Peter asszony. Wybranych posłów w Polsce z Nos, sok választott képviselője a polgári platformnak büszke arra, hogy itt az Európai Parlamentben képviselheti az európai vagy a lengyeleket, de együttműködtek a kommunistákkal. Nagyon sok ember ugyanolyan nyomás alá került, és nem tette meg ezt a lépést. Biztos úr nagyon sokszor ellátogatott Lengyelországba. Látja, hogy fejlődő országról van szó, ami gazdaságilag is jól teljesít, fejlődik. 26 éve most van a legalacsonyabb munkanélküliség nálunk. Látja, hogy mi a helyzet Lengyelországban. Biztos vagyok benne, hogy látja. Hát ez Lengyelország függetlenségének a századik évfordulója. Kérem, ne tegye, ne hozza Lengyelországot ilyen nehéz helyzetbe. Egy belső vitában vesz részt a lengyel belpolitikai vitában. Kérem, ne vonódjon bele ebbe, hanem legyen objektív, vagy legalább próbáljon meg objektív lenni, érzékeny lenni a helyzetünkre. Az ön otthonában is vannak ellenzéki pártok. Hogyha ők olyan dolgokat mondanának, ilyen tiszteletlen ellenzék lennének, mint a miénk, akkor ugyanígy reagálna. És a következő dolog, egy kommunista rendszert ö, örököltünk meg, amit soha nem reformáltak meg. Kárszki professzor nagyon pontosan világította meg azt, hogy azok a javaslatok, amelyeket teszünk, ugyanazok, mint amik Len- Németországban és Spanyolországban működnek. Ez most az alelnök úrnak adom vissza a szót, mondja az elnök asszony. De előtte még egy képviselő kap szót. El kell mondanom, hogy eh, borús, de elégedett vagyok. Látja, hogy milyen undorító vitára kerül itt sor. Most láthatja a lelnök úr, hogy Lengyelországban hogyan zajlik a vita, pont így. Tele van sértegetéssel, hazugsággal és félelmet kelt. A hazugságok, amelyeket most hall, hihetetlenek, és egy olyan párt terjeszti őket, amely a kommunista Lengyelországban föld alatti aktivistákat vásárolt meg. Elfogadhatatlan ez a helyzet, de most legalább látja, hogy néz ki a vita Lengyelországban. A kollégám azt mondta, hogy mindig meg kell hallgatni a másik oldalt is. Ez a 12 órás vita, vagy ami tegnap lezajlott Lengyelországban, egyetlen törvény megváltoztatására irányult. Az elnök és a parlament egy nap alatt átnyomta. Elnök, hogyha az ellenzéknek nem ad szót, hogyha elveszi a mikrofonunkat, hogyha az emberek nem láthatják azt, hogy mit történik Lengyelországban, ha nem nézhetik meg az emberek, hogy hogyan működik az igazságszolgáltatás, ha nem vehetnek részt a legfelsőbb bíróság ülésein a galériáról nézve, azzal az igazságügyet ássák alá, pedig szükség van az igazságügyre és a bíróságokra. Tisztelt elnök úr, a szó. Köszönöm szépen. A Marsról beszéltek az imént nekem. Nagyon sok dologra próbáltak félrevezetni, félresiklatni, de nagyon kevesen beszéltek azokról a konkrét pontokról, amiket felvetettek, és ezzel nem tudják megvédeni a saját érdeküket. Hogyha nem tudnak érdemi válaszokat adni a felvetett problémákra, csak a kollégáikat támadják, vagy engem személyesen, vagy koholt történeteket mesélnek összeesküvés elméletekről, azzal nem segítenek a saját ügyükön. Már évek óta hallom ezeket a történeteket. Már elég öreg vagyok ahhoz, hogy lássam, hogy milyen volt a megosztott Európa, és hogy milyen történeteket hallottunk az a vasfüggöny másik oldaláról. Térjünk vissza a tények alapjára, hogy mit csinál az Európai Bizottság. Tényleg azt akarja, hogy a kormányok dönthessenek az igazságszolgáltatás függetlenségéről? A kormány döntse el, hogy ki a bírósági testület elnöke? Hogy a kormány megtehesse, hogy a legfelsőbb bíróság bíráinak 40%-át elmozdítsa korábbra hozott nyugdíjkorhatára? Tényleg ezt akarják? Tehát azt akarják, ez az önök feladata, de az én szerepem az, hogy a szerződésekben foglalt dolgok őre legyek. És azzal, ahogy most átalakítják az igazságszolgáltatást, a, ször, a szerződést szegnek. És erre az Európai Bizottságnak kötelessége rámutatni. És az elmúlt két és fél évben hihetetlenül türelmesek vagyunk, voltunk hadd tegyem hozzá, és hadd tegyem hozzá azt is, ami az én személyemre is vonatkozik, hogy az önök házában, parlamentjében is és rengeteg ember van, aki teljes mértékben támogatja az Európai Bizottságot. Egy sor nemzetközi szervezet az ENSZ-től az EBSZ-en át az Európa Tanácsig osztja az elemzésünk eredményeit. Ha tényleg akarnak tenni valamit az országuk érdekében, akkor vizsgálják meg ezeket az elemzéseket, és ha hibáztunk, arra mutassanak rá. De bizonyítsák be azt, hogy nincs rendszer szintű fenyegetés az igazságszolgáltatás területén. Mert hogyha egymásra dobálnak sárt, azzal semmi nem fog megoldódni. Az életemben a legfontosabb dolog az volt, hogy az európai megosztottságot szüntessük meg. Egy dolgot megígérhetek, mindent meg fogok tenni, amit tehetek, amíg élek és amíg képes vagyok dolgozni, hogy megbizonyosodjak arról, hogy amit elértünk azzal, hogy egyesítettük Európát, azt nem kockáztatja senki, nem veszélyezteti senki. Fentarthatónak kell lennünk, tiszteletben kell tartani a jogállamiságot, ez alapvető fontosság, és Ángel úrnak azt mondom, igen, beszélhet más problémákról nekem, hogyha Máltáról és a máltai helyzetről akar beszélgetni velem, nagyon szívesen meg fog tenni azt egy más alkalommal. De azt gondolom, hogy az Európai Bizottság tett lépéseket, Vera Jórova kollégám múlt héten látogatott el Máltára, hogy ismét megvizsgálja ezt a problémát. Ugyanez vonatkozik a szlovákiai újságíró meggyilkolására és a román hatóságokkal is folytonos kapcsolatban vagyunk, mert az ottani hely is aggaszt bennünket, és erről is nagyon szívesen beszélek egy másik alkalommal. Politikai szempontból színvakok vagyunk mi a bizottságban, amikor politikai kérdésekről beszélünk, de most, ma a lengyel jogállamiság helyzetéről beszélünk, és régóta beszélünk már erről. És hiszem, megnézvén azt is, hogy tegnap mi történt a lengyel parlamentben, hogy lehetséges lehetne, hogy konkrét lépésekkel orvosolják a legsürgetőbb problémák egy részét. Ez ugyan, az a szem kezében van, a lengyel kormány kezében van a megoldás. Kérem, hogy tegyék meg. Ezt a szellemiséget várja az Európai Bizottság a kezdetektől fogva. Hadd szóljak pár szót a jogállamiságra vonatkozó a több éves pénzügyi keretet illetően is mit szeretnénk tenni. Egy új mechanizmust szeretnénk létrehozni, ami az Európai Unió költségvetését védi az olyan pénzügyi kockázatoktól, ami az általános jogállamisági hiányosságok miatt merülhet fel, mert azt gondoljuk, hogy ezeket az értékeket védeni kell. A jogállamiság azt jelenti, hogy minden közhatóság a jog alapján lép fel, az alapjogokat tiszteletben tartva, jogszerűség, az önkényesség tilalma, a hatalmi ágak szétválasztása és a megfelelő igazságügyi védelem független bíróságok által biztosítva, ez mind ide tartozik. Ez nem csak az Európai Uniónak fontos, hanem az állampolgároknak és az üzleti vállalkozásoknak is, hogy úgy érezzék, hogy védettek egy probléma esetében. A jelenlegi szabályok is azt írják elő, hogy az Európai Uniós pénzek kezelésére vonatkozó szabályok nagyon megalapozottak és szigorúak. A jelenlegi többéves pénzügyi keret is tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozólag, hogy a nem megfelelő gazdasági és költségvetési eljárásokkal ne tudják veszélyeztetni az EU-s alapokat. De a jogállamiság hiányára vonatkozó szabályok egyelőre nem kötődnek a támogatásokhoz, ezt szeretnénk mi most orvosolni, és nagy érdeklődéssel várom az Európai Parlamenttel folytatandó párbeszédet arról, hogy egy ilyen mechanizmus hasznos lehetne-e az EU számára. Végül összefoglalásképpen elnök asszony, akármi is hangzott el ma, nyilván mindannyian nyunkban felkorbácsolódnak az érzelmek, különösen azokban, akik közvetlenül érintettek, mert alapvető kérdésről van szó. Nem tudom elképzelni az Európai Uniót úgy, hogy Lengyelország ne vállaljon benne vezető szerepet, de ahhoz, hogy Lengyelország vezető szerepe megmaradjon, ezt a problémát, ezen a problémán túl kell lépnünk, és ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz arra van szükség, hogy a lengyel kormány komolyan vegye a javaslatainkat, és orvosolni tudja a jogállamiság problémájának a kérdéseit. Hadd legyek világos, nem arról van szó, hogy mi akarjuk megreformálni a lengyel igazságszolgáltatást. Objektív okaink vannak arra, hogy erre szükség lenne, és azt mondjuk, hogy a jogá, az igazságszolgáltatás reformjában vegyék figyelembe és tartsák tiszteletbe az Európai Uniós alapszabályokat, az emberi jogokat, az alapjogokat, azokat a pilléreket, amelyekre az EU-t építettük, és nem szabad az egyik pillért kiátszani a másik ellen, mert ez visszavinne bennünket az európai történelem olyan időszakába, amelyet nem szeretném, hogy a gyermekeimnek is át kell érniük. Köszönöm. Thank you very much. So we close session now, and we have a few minutes break. Zárjuk az ülést. Most néhány perces szünetet tartunk, és aztán Szergentini asszony elnöketével folytatjuk az ülést.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

Okay, let's get started. Well, Mr. Foss is setting... Kezdjük. Míg Foss úr elfoglalja a helyét, bevezettem a témát. Én engem kettek hogy ugorjak be az elnökünk helyett. Ez az első alkalom, hogy hivatalosan libeülést elnökölök. Úgyhogy hát fogadják el a hibázok. Következő naprendi pontunk a Eurojust vonatkozó rendelet javaslat, ami jelenti keretet váltaná fel egy újjal, mely többek között tartalmazza az adatvédelmi szabályok, operatív hatékonyság, működési hatékonyság fokozása és a újonnan létrehozandó Európai Ügyészség való együttműködés. Június 19-én volt a legutóbbi ülés, most megadom a szót a jelentéstevőnek, Axel Foss úrnak, aki beszámol a triológus óta eltelt fejleményekről, meg az elért kompromisszumokról. Fosszú öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt elkezdem, szeretnék gratulálni egyik kollégának, éppen most, írta az egyik terem szolgának, születésnapjára gratulálni, éppen most értesültem róla, munkatársunknak születésnapja volt. Most meg az Euriusztról. A tárgyalások során az európai ügyészséggel való kapcsolatban adottak módosulások, és az eurójusztot is javítani lehet, és kell a terrorizmus elleni harcban és más súlyos bűncselekményekkel való fellépését erősítendő, és kapcsolódva az Európai Ügyészség munkájához is. A három hónap, az elmúlt, csak az elmúlt három hónap során az Eurojustnak nagyon pozitív hatásai volt az, az embercsempészet elleni fellépésben, meg a, a szervezett rendszerszerű csalások elleni, csalások elleni fellépésben az önkéntes határmányol együttműködés keretei között. Épp ezért már 2013 óta a bizottság javaslatán dolgozva törekedtünk ez irányba, és az Európai Ügyészség létrehozásának létrehozására várakozva készültünk fel ezzel a munkával, azért, hogy aztán együtt tudjunk működni majd azzal az új intézménnyel, észszerű módon. És aztán végül néhány triológus ülésen is, amely egyébként nagyon jó hangulatban együttműködés szellemében telt. 20, június 22-én került lezárásra a triológus. Nem, bocsánat. Június 22-én a 2017-es tervezetet vitattuk meg, aztán június 19-én zártuk le. Minden intézmény elégedett volt ezzel, és ezzel összefüggésben az árnyék előadóknak is szeretném megköszönni ezt a három-négy éves együttműködést. Segítettek nagyban, és nagyon elégedettek lehetünk ezzel a munkával. Olyan eredményt hozott, amely szerintem minden felett kielégít. Az eredmények értékelését illetően azt céloztuk meg, hogy az Eurojust műveleteit hatékonyabbak legyenek, és hogy az együttműködés keretei más intézményekkel hatékonyabbak legyenek. A, az administratív feladatok átvételét módosítottuk, az a testület, amely irányítja a szervezetet, a, most már a műveleti ügyekre koncentrálhat, és a felügyeleti adminisztratív kérdéseket egy más testület intézi a szervezetben megfelelő eljárási folyamatokat állapítottunk meg ezekre a műveletekre, és az Európai Bizottság, meg az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek erősen részt kaptak ebben a munkában, a felügyelet tekintetében is, meg folyamatos tájékoztatást kapnak a, a napi menetről. Aztán az európai államügyésszel való ügyességevel együttműködés keretét is megteremtettük, világosan szab- leszabályoztuk, és a párhuzamokat, átfedéseket kizártuk. Az arányosság és a szubszidiaritás elvét megőrizve szerveztük ezt meg, biztosítva azt is, hogy a büntetőeljárások továbbra is a tagállamok szintjén maradjanak, az Eurojust szerep körének megfelelően az Euriuszt ez esetben a tagállami hatóságokat segíti, ám saját hatáskörében nem jár el soha. És nem kerülheti meg a tagállamot. Itt jó együttműködés jött létre a határon átnyúló ügyek koordinálásában, aztán bevezettünk olyan mechanizmusokat, amelyek az információs rendszerek, az Eurioszt és az EPO közötti információs rendszerek jó kommunikációját biztosítják, és a megfelelő adatcsere szabályait állítják föl ebből a célból. A harmadik pont pedig az volt, kicsit bonyolultabb, és összefügg az adatvédelmi szabályokkal az európai intézmények körében, hogy itt specifikus adatvédelmi időrásokat határoztunk meg, egyeztetve a vonatkozó irányelv jelentéstevővel, Cornelia Enstel. Ezek alapvetően az európai intézmények adatvédelmi szabályait határozzák meg, azt meg kell állapítani, hogy bizonyos adatok, adatkörök nincsenek benne ebben az általános keretben, ezért külön specifikus szabályokat kellett létrehozni az EUPO, az Europol vagy az eurojust vonatkozóan. Ez a probléma, amely némi várakozási időt igényelt a megoldásában, szintén rendezése került ebben a keretben, hogy az Eurojust dosszién körüli, vagy azon túlmutató ügyek is rendezésre kerüljenek megfelelő módon, és így módon a tagállami hatás, ö, hatóságok is biztosak lehetnek abban, hogy az ő adatuk, adataikat az Eurius biztonságosan kezeli, és hozzájárulások nélkül nem adja tovább. Ezt a bizalom, amit az Eurius ki kell sugározzon a tagállamok felé, döntő fontosságú abban, hogy az Eurius a jövőben hatékonyan tudja ellátni hatáskörét, és kornán tudja a munkát a tagállamok között, és a megfelelő információt meg is kaphassa ehhez a tagállami hatóságoktól. Ebben szerintem sikerrel jártunk, és végül talán, hogy némileg értékeljük a folyamatot, az Európai Parlament sikerrel járt abban, hogy nekünk fontos lényegi pontokat megjelenítse az új rendeletben, és a megfelelő a kihívásokra a globális bűncselekmények elleni fellépésre reagálva átalakítsuk ezeket a kereteket, lehetővé téve az Eurősz további működését és a tagállami hatóságoknak megfelelően segítve a munkáját a terrorizmus és a szervezett bűnös elleni fellépésben. Az Európai Tanács és elfogadta ezeket a pontokat. Én azt kérem, hogy a parlament is tegyen így. Thank you very much, Axel. Uh, I don't... Köszönöm szépen, Axel. Úgy tűnik, hogy a kollégák nem kívánnak hozzászólni, ezért gratulálok neked ahhoz, hogy négy év után, ha jól tudom, négy év után a munka véget ért, és sikerült sokáig húzni bizonyos témákat, de ez aztán tényleg egy rekord. Köszönöm szépen, hogy ezt be tudtad fejezni. Örülök annak, hogy egy új mandátumunk van az Eurojust számára. És így már rá is térhetünk a következő napi pontunkra, egy előadás a bizottság részéről. Az új javaslat a Vinza információs rendszerről, itt van a jelentéstevünk. Carlos Coelho. Először megadom neki, először megadom a szót a bizottság képviselőjének, majd Coelho úrnak, aki rendkívül türelmesen várakozott, és lehet, hogy az árnyék jelentés tevők is szólnak majd, ha akarnak. A bizottság részéről Jolanda Galéga Casido Grau van itt. Galégao asszony, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok! Május 16-án az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot, hogy felülvizsgálja a víz jogi keretét, amelyel a vízuminformációs rendszert frissítés, más jogi szabályt is. 2011 óta ezt a vízuminformációs rendszert a konzulátusokon alkalmaznak a tagállamokban, és különböző hatóságokkal gyorsan tudják ellenőrizni a harmadik országból származó állampolgárok adatait, hogyha azok az EU-ba akarnak utazni határokon, illetve a területeken is végezhetnek ezzel ellenőrzést, hogy ellenőrizzék a vízum jogosságát, illetve időtartamát, napérvényességét. Minden külső belépési ponton lehet ezt alkalmazni, fotók és új anyagok vannak a kérelmezők részéről, információk a vízum kérelmezésről, és arról is van információ ebben, hogy milyen döntés hozott a konzulátus. Ezt a javaslatot úgy kell tekinteni, mint a vízum politika reformjának egy részét, amit márciusban terjesztett elő a bizottság. Volt egy közlemény arról, hogy milyen új kihívások vannak a közös vízum rendszerrel szemben, és hogy milyen fajta javaslattal élnek a vízumkódexet, illetve amit a múlt héten terjesztettünk elő itt ebben a szakbizottságban. Hozzájárulunk ezzel az EU szintű erőfeszítéshez, hogy egyszerűbbé tegyük ezt az információs eh, rendszert, figyelembe vegyük a intelligens határokat, keretet próbálunk teremteni ahhoz, hogy gördülékeny legyen a kommunikáció ezen adatbázisok, ezen rendszerek között, és hogy lehetővé tegyük a felhasználók számára azt, hogy jobb munkát tudjanak végezni ezzel. Rövidebb vagy hosszabb a jogosító vízummal nagyon sokan léptek be Amerikországokból az EU területére. Biztosítani kell azt, hogy ne legyen biztonsági kockázat, vagy irreguláris bevándorlási kockázat. Ez egy eszköz EU szinten ahhoz, hogy a vízum eljárást lehessen kezelni, az új lenyomat levétel gödülékenyen történik, mert néhány éve, és ez egy legjobb eredményekkel járó fellépés, amit a biztonság szempontjából láthatunk. A refit értékelést októberben végezték el, és azt mutatta, hogy ez jól működik, megfelel a célkötőzéseknek, és ez megfelel más EU politikáknak is, és hozzájárul a szabad mozgás területéhez. A víz um, által a vízum um, csalásokat fel lehetett uh, fedni, erősítette a kölcsönös bizalmat a tagállamok között is. Ugyanakkor a refit értéke is azt mutatta, hogy tovább kell fejleszteni a rendszert, meg kell felelni az új kihívásoknak, a migrációkezelés, a határkezelés tekintetében. Márciusában a bizottság egy közleményt adott ki, amelynek értelmében az EU-nak mérlegelnie kell a gazdasági, általános külügyi, biztonsági és migrációs követelmények között a vízrendszer által új lehetőség nyílhatnak, amely minden a az pedig a konzulátusok számára jó. Most pedig rátérek a javaslat fő részeire. Az első az az, hogy ki kell emelni e, azt, hogy az interoperatásra kell alapozni, és a vízum e, kérelmeket így kell erősíteni. Nagyon fontosak a minőségi szabályok, és az is, hogy a European Search portálon össze lehet vetni ezeket az adatokat. Ezek az adat bázisok, a TIAS, az Eurodat, illetve a FIS rendszer, az Europol és a Interpol adatbázisok ezek az állandó összevetés ezekkel az adatbázisokkal kiszűrhetőek azok, akik esetleg biztonsági vagy irreguláris migrációs kockázatot jelentenek. Egy másik javaslat az az volt, hogy az hogy 6 éves kortól lehessen már új lenyomatokat venni, nem 12 éves kortól. Amikor 2009-ben a vízumkódexet bevezettük, akkor a bizottság azt kérte, hogy vizsgálják meg azt, hogy mennyire megbízhatóak ezek az új lenyomatok az azonosítás szempontjából 12 éves kor alatt, és ebben a kontextusban tanulmányokat végeztek el a közös kutatási központ részéről, és ez megerősítették, hogy 6 éves kortól kezdve megbízhatóak az új lenyomatok azonosítási szempontból és egy másik tanulmány megvizsgálja ennek az intézkedésnek a szükségességet és arányosságát, és arra jutottak, hogy a előnyök nagyobbak, mint a hátrányok, így egyértelműen lehet a gyerekeket azonosítani, és jobban meg lehet védeni a gyerekeket is, így például az emberkereskedelemmel szemben. Másik újdonsága a javaslatnak az az, hogy digitális másolata lesz a biometrikus adatoknak, hogy meg lehessen könnyíteni a visszatérést. Ezt már most is alkalmazzák a visszatérítési célokra. Az információ, ami az úti dokumentumokban van, ezt már tárolják, bár más formában. Aztán a másik célkitűzés az az, hogy ne legyen biztonsági rés, információs rés a víz, illetve a tartózkodási engedélyek között. A vízumok, a tartózkodási engedélyek által a harmadik országból származóak utazhatnak 180 nap át maximálisan. A tagállamok néha nem tudják értékelni a hitelességét ezen dokumentumoknak, akkor, hogyha egy másik tagállam adta ki ezt a dokumentumot, nincsenek semmilyen rendszerben feltüntetve, ezért ez egy biztonsági részt jelent. Fontos látni azt, hogy csak a kiadott dokumentumokról szóló információkat kell bevezetni ebbe a rendszerbe, és továbbra is a dokumentumok tagállami kompetenciába tartoznak. Ami a harmadik célkötűzést illeti, ez az, hogy ez megfeleljen ez a rendszer az adatvédelemnek és az alapvető jogoknak, az adatvédelmi rendelkezések megfelelnek az általános adatvédelemnek. Az új lenyomatokra vonatkozó előrás is felvették ebbe. És végezetül specifikus zárulékos is vannak a családtagok számára. A negyedik célkitűzés az, hogy hogyan férnek hozzá a bűnöző szervek ezekhez az adatokhoz, egyszerűsítjük ezt, és összhangba hozzuk a már meglévő adatvédelmi standardokkal. Van egy 2008-as tanácsi döntés, amely a jogi alapja annak, hogy a bűnöző szervek hozzá férjenek a vízhez. Ezt visszavonták most, és eh, a Lisszaboni szerződés eh, életbelépés akkor Nagyon szigorú feltételek eh, vannak, könnyebb feltételeket biztosítanak az illető személyek érdekében. És szeretném felhívni a figyelmüket a hatástanulmányra is, amit a javaslathoz tűztünk. Öt különböző tanulmány mutatja azt, hogy mennyire szükségszerű és arányos az új intézkedések bevezetése. Ezáltal növelni lehet a biztonságot tagállami szinten is, és sokkal gördülékenyebb határátlépés lehet biztosítani. Ez lenne. Köszönöm a figyelmüket, további magyarázattal is szolgálunk, ha kell, és remélhetőleg a lehető leggyorsabban le lehet zárni ezt a fájt. Köszönöm szépen, Gájéko asszony. Coelho úr, a szó. Köszönöm szépen, portugál nyelven fog beszélni elnök asszony. Senhora Presidente, nos últimos 36 e meses foram emitidos, em média por ano, cerca de 15 milhões de vistos Köszönöm szépen a figyelmet, és Foglalkozunk el az EU vízumok kiadásának, az EU-n belüli Schengen vízumok kiadásának menetével, ez fontos a, a szabad mozgás fenntartásában, ami régiónk, Európa a világ leglátogatottabb területe, ez még fontosabb teszi a vízuminformációs rendszer működését és miben létét. A Schengeni rendszer a legnagyobb olyan ország kollektíva, amely között nincs határellenőrzés a államhatárokon. És ezáltal minden tagállam biztonsága a, már a többi tagállam biztonságától függ, és visszafelé is igaz ez. Lisszabontól Párizsig utazhat az ember nyugodtan, anélkül, hogy érzékeny hogy határokon megy át. Ez hatalmas vívmány. A VIS nagyon fontos a határok lebontása érdekében. Csak 2016-ban 3,4 millió tartózkodási engedélyt adtak ki. És a Schengeni biztonságot ezért fenn kell tartani, és foglalkozni kell azokkal a hézagokkal, amelyek még fennállnak a teljes védelemben, a teljes működés biztonságában, a hosszabb tartózkodásokra jogosító vízumok esetében nagyon fontos, hogy megelőzzük a vizashoppingot, tehát a, a, a vízumok közötti válogatás negatív szempontból. Itt biztos a politikai kihatása is mindennek. 2015-ben mutatták be az Európai Biztonsági Napirendet, és ennek kapcsán is elmondtam, hogy a mi prioritásunk az kell legyen, hogy a három működő rendszerüket erősítsük. A Schengen, az Eurodac és a VISZ rendszerét. Az állampolgárok biztonsága és a szabad mozgás garantálása érdekében fontos ez, mint ez e rendszerek hát jobban erősíteni kell és jobban ki kell használni. Az Eurodac egyre fontosabbá válik, A, a menekültügyi kérdésekben is, és az új biztonsági kihívások fényében külön kell foglalkoznunk ezzel, valamint azzal, hogy a vízum információs rendszert adott esetben reformáljuk, az egyre nagyobb mobilitás és az egyre fokozódó migrációs nyomás fényében nem feltétlenül új dolgokat kell kitalálni, hanem a már működő rendszerek működését kell még tovább javítani. Az Eurodac reformja a befejezés közelében van. Fontos, hogy a reformot sorsan lezárjuk, és meg kell mondjam, még mindig kritikusan látom a jogszabály alkotási menetet az Európai Bizottság részéről. Minden esetben, hogyha egy kérdés jön egy tagállamtól, lekérdezés, akkor ezen igények fényében a reformot észszerűen kell megszervezni. A javaslat egyébként pozitívnak látom, a rendeletet felülvizsgáltuk, egy szakértői csoport is létrejött, amely az információk alapján hatástanulmányt is készített, és az alapjogi ügynökség is megkapta feladatul, hogy a rendszert vizsgálja felül. Gyorsan kell dolgoznunk, hisz a jelentésbeli munkánk során látni kell, hogy nagyon technikai jellegűek ezek a javaslatok. És ezért is fontos volt, hogy több megbeszélést szervezzünk az Európai Bizottsággal e munka elősegítése érdekében. Itt a parlamentben hiszen szükség van minden eszközünkre, amely segíti a reform megfelelő levezetését. Szerintem gyorsan is kell dolgozni, mert hat jogszabályt fog módosítani, és többet visszavonni ez a reform. hogy ez, aztán ez jól induljon el, ez az összetett feladatnak a megoldása, ehhez az is szükséges, hogy összekapcsoljuk a vízumrendszer reformját az interoperabilitási rendelet tartalmával. A tanácssal ö, meg kell célozzuk a megállapodást, hogy mihető leggyorsabban tető alá hozzuk. Persze nem lesz ez nagyon könnyű folyamat, ám mindenképpen több biztonság és több szabadság kell legyen a cél. Köszönöm szépen, Koályó úr. Ha megengedik, akkor én is kérdeznék az Európai Bizottságtól most, hogy itt lehetőségem van rá. Ha jól értem, akkor a terv az az, hogy egyre többet akarnak dolgozni az új lenyomatokkal, a gyermekek életkorát, amit től kezdve új lenyomatot kell adniuk csökkentik, de nem csak a gyermekeket fogják tartani új lenyomataik alapján, hanem hogyha valaki hosszú, kemény munkával eltöltött élet után azt tapasztalja, hogy megváltozik az új lenyomata. És hogyha valaki, vagy a gyerekeké is változhat hogyha valaki egy olyan országból származik, ahol nincs konzulátus, vagy nagyon messzire kell utazni érte, akkor az egész családot, az egész kiterjedt családot el kell cipelni oda, hogy um, levegyék az új lenyomatukat rendszeresen? Kolya úr is rámutatott a rendelet címére, jól szeret, szeretnék egy jól előkészített rendeletet, nem egy gyorsan a rendszeren áthajtott rendeletet, és remélem ebben a várakozásomban osztoznak önök is. Most visszaadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen. Az új lenyomatok. Igen, szerintünk hatékony és arányos eszköz, amivel lehet a vízum kérelmezők azonosságát ellenőrizni. Ez az arcképnél hatékonyabb módszer. Az új lenyomatot akkor vesszük le, amikor egy, először ö, kérelmeznek vízumot, utána 59 hónapig tároljuk azt, és a határon arra használjuk, hogy ellenőrizzük hogy az új lenyomata annak az embernek, aki a vízummal rendelkezik, megegyezik-e az, az, a személyazonossága azzal, aki azt kérelmezte a szolgáltatók esetében. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság jelenlegi rendelet tervezett javaslata meg fogja könnyíteni a az utazóknak és a konzulátusoknak is a munkáját, tehát például több helyen lehet új lenyomatot vétetni a vízum kérelemhez, például a konzulátusokon is, ott, ahol mondjuk nem hozzák meg a döntést a vízumról. Tehát ezek a helyszínek nem fogják eldönteni azt, hogy valaki megkapja a vízumot vagy nem, csak mivel ott is lehet új lenyomatot venni, megkönnyítik a folyamatot a kérelmező számára. Nagyon konkrét eljárásbeli szabályaink vannak arra, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet levenni egy új lenyomatot, Például különösen vonatkozik ez a kiskorúakra, a kiskorúak védelmére. Erről még fogunk részleteket megosztani önökkel, mert folynak a tárgyalások, de nagyon fontos, hogy az arányosság elve érvényesüljön, ezt vizsgáljuk egyébként a hatásvizsgálatban is. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk, az egyéb napirendi pont következik. Ennek a pontnak az értelmében szeretnék valamire utalni a delegált jogi aktusokra, a delegált jogi aktusra a pénzmosás ellen. Azt gondolom, hogy jó lenne, jó ötlet lenne, hogyha a Libeszak Bizottság és az EKON együtt írna egy levelet az Európai Bizottságnak, hogy nyár folyamán foglalkozzunk ezzel úgy tűnik, hogy a jelen probléma megoldódott, de nagyon komolyan kell vennünk a delegált jogi aktusokat. Következő ülésünk Strasbourgban lesz július 2-án 7.30-tól 11.30-ig a Cambridge Analytica és Facebook e, ügyének harmadik meghallgatása lesz. A nyári szünet előtt július 9-én és 10-én is találkozunk még Köszönöm szépen, és az elnökasszony sok erőt és kitartást kíván a tolmácsoknak a küzdelmükhöz. Köszönjük szépen!